szintéren, elsősorban az ASEAN-ban. Nagy örömmel üdvözöljük épp ezért az indonéz parlament képviselőit itt ma. A következő tájékoztatást közlöm most. Mike Natras az EFD frakcióból kilépett, és a függetlenek közé lépett 2010. június 23-án. A